átadom a kollégáknak a szót. Lenne egy kérdésem a különböző műveletekkel kapcsolatban. Elsősorban a, a kalózkodás elleni harcban, az Atalanta műveletet illetően. Néhány hónapban körbejártam ebben a videámban, hogy bizonyos országoknak az egyetműködését, például a Kenyáit és a Szesel szigetekét megpróbáljam megszerezni, és elsősorban az igazságszolgáltatási aspektusokkal foglalkoztunk. Jelenleg bizonyos országokkal ebben a régióban vannak problémák. Ön említette, az ENSZ különleges megbizotjának a jelentését, Langurét, és a különböző helyi bíróságoknak a hozzáállását. Tehát a budapesti magyarországi megbeszélések során kialakult egy konszenzus ezzel kapcsolatban előre léptünk-e a különböző régióbeli országokkal való tárgyalásokban hiszen egyelőre e, kevéssé e, bátorító, amit látunk az eredményeket illetően. Nos, akkor többen szeretnének hozzászólni, először Geller úr. Ja, e, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, és Popovski úrnak is köszönöm. Úgy gondolom, hogy mindannyian azt kívánjuk, hogy az ön további tervei előre haladjanak. A szervezeti ábra már gyakorlatilag betöltött, nincsenek üres helyek, tehát minket már támogatni tudnak. Nem tervezünk forradalmat, reméljük, hogy önök sem. Viszont remélem, hogy eh, azt tervezik, hogy a szomszédságaink, szomszéd országokban zajló forradalmakra hogyan reagálunk. Reméljük, hogy ezek konkrét tervek lesznek, és a miniszteri találkozó múlt hét végén ugyan nem válaszolt meg még minden kérdést. Erről kéne talán szót ejtenünk, hogy mit jelentett a katonai intézkedésekre történő utalás. Ez érdekes lehetne. Szerintem nagyon világos hogy mit kell tennünk. El kell kerülnünk, hogy egy ország, Líbia, Kaddafi uralkodását követően egy bukott állam legyen. Egyiptomban, Tunéziában, vagy potenciálisan Algériában az államiság létezik. Ha Kaddafi elvonul, akkor valahogy össze kell fogni az erőket, és ne engedjük meg, hogy ez egy kudarcot vallott állam legyen, ahol több tízezer vagy több százezer menekült vonulhat észak felé, azt hiszem, hogy ez nem csak Európa érdeke, hanem az ott élő érintettek érdeke is. Meg kell gondolnunk, hogy az EU mit kell tegyen, az Egyesült Államok is azt mondják, és talán nem mi vagyunk az elsők, akik mi elsőként szeretnénk ott megjelenni a szomszédság jegyében, de mások is ezt mondják. A humanitárius segély és fellépés az első dolog, amit rövid távon meg kell tenni a vörös keresztel vagy a vörös félhold segítségével és más erőkkel segítségével itt ugyanis mindkét oldalon, a határ mindkét oldalán nem rendelkezünk túl sok kapacitással. Bizonyos dolgokat meg kell terveznünk, és a kérdésem önhöz. Remélem, hogy az EU katonai állománya az esetleg nem kívánatos fejleményekre is rendelkezik tervel. Mit tegyünk, ha például Kadhafi tömegesen lelöveti a libiaiakat? vagy például európaiakat ejt túszul. Erre a tervekben választ kell találni, és minden ilyen váratlan lehetőségre fel kell készülni. Azt szeretném, hogy a koordinációs képességeink révén elérhetnénk, és gondol, biztosíthatnánk, hogy minden 27 tagállami európai polgárra kiterjednének eh, az intézkedések. Lehet, hogy eh, vannak olyan tagállamok, eh, amelyek nem tudnak repülőket vagy hajókat a térségbe küldeni, ugyanakkor vannak állampolgárai az adott országban. Ezekre szeretnék kérdés választ kapni. Köszönjük szépen, Gáltyeri úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen a Popovski úrnak ezt a hozzászólását. Remélem, hogy még sok találkozó lesz közöttünk. Mindenesetre megtiszteltetés, hogy megjelent itt. Nos, én más sorrendben szeretném a, a kérdéseket taglalni. Először Líbiával szeretnék foglalkozni. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen már láthatjuk, hogy mi nincsen, és mire van szükségünk Európában. Tehát láthatjuk, hogy az első legnagyobb probléma az információ hiánya. Hogyha megvizsgáljuk a sajtó tájékoztatásokat, akkor láthatjuk, hogy nincsen százszázalékosan megbízható forrás. Tulajdonképpen csak híresztelésekből ö, veszik a ö, híreiket. Nem tudom, hogy az EKS nek megbízhatóbb forrásai vannak-e. Azért mondom ezt, mert a különböző választásainknak tulajdonképpen ahhoz kellene kötődni, ami valóban történik. Nyilvánvalóan azt szeretnénk, hogy demokratikus módon döntsünk, ezért tudnunk kellene, hogy igazából mi történik. Tehát amikor stabilitásról és demokráciáról van szó a líbiai emberek számára, akkor e, tudnunk kellene az, hogy mi is történt. Valóban légicsapások voltak-e, valóban lövi-e a polgári személyeket a katonaság. Tehát pontosan kell tudnunk, hogy mi történt. Aztán tudnánk, pontosan kellene tudnunk az áldozatok számát. Vannak, akik 300 ezerről beszélnek, vannak aztán mások, akik 10 ezerről. Hatalmas különbségek vannak ezen számok között. Tehát politikai szempontból, amikor döntéseket akarunk hozni, akkor tudnunk kell pontosan, hogy mi történik. Tehát az alapvető tények nem állnak Európa számára rendelkezésre. De még azt sem tudjuk, hogy hány áldozat volt, milyen fajta elnyomás történik a tüntetők ellen. Aztán visszatérnék a libiai probléma jellegére, hiszen történelmi okokból nagyon sokfajta problémával nézünk szemben, szembe és épp ezért mélyebbre hatóan meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket. Nem akarjuk, hogy egy újabb Szomália alakuljon ki. Itt a földközi tengerrel határos országról van szó. Aztán hiányzik a szervezet is, szervezet is. Nincsen vezető állam, nincsen delegáció tehát akkor hogy beszélhetünk arról, hogy a, a polgári emberek, tehát az embereket repatriálják. Tehát különálló, egyáltalán nem összehangolt, különböző országokban történő repatriálás folyik. Tehát nincsen egy központ, tehát nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy létezik-e egy ilyen koordináló ország, vagy nem, vagy vezető ország. És hogy miféle struktúrák léteznek, vagy alakítanak most ki ennek a kezeléséhez. Most ez az MIC lehet-e, vagy, vagy ez a munkacsoport, amely ezzel foglalkozik, van-e egyáltalán válságkezelő testület? Jó, nagyon jó, hogy valami már történik, hiszen ön utalta a e- beszédének az első részében erre, de meg kell értenünk, hogy melyik az a megfelelő fórum, amely összehangolná az a különböző erőfeszítéseket. Az Európai Unió nál jelentkeztek azok a testületek, amelyek szeretnék a munkát végezni, de ki fogja őket összehangolni? Ők mind szeretnék, hogy összehangolják őket, de hát végre legyen már valaki, aki ezt megteszi. Tehát egyes államok vannak, amelyek tesznek valamit, de a helyzet az engem eléggé szkeptikussá tesz. Tehát mi történik most tulajdonképpen a határokon túl? Igazából nem tudjuk, hogy, hogy mi történik. Tehát ezért fontos ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Aztán a művelő, műveli műveleti központtal kapcsolatban is el kell gondolkodnunk arról, hogy mit teszünk. Ashton asszonynak a levelével kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy elismert e, te ebben, hogy szükség van egy hatékony műveleti központra de hát ennek meg kell vizsgálni a költséghatékonyságát. Tehát a költségeket is, hogy milyen haszonnal járnak. És hogyha egy másik struktúrát akarunk felállítani a jelenleg meglévőkkel szemben, akkor ennek meg kell vizsgálni ezeket az oldalait. És igazából szeretnénk tudni, hogy Eston asszony mit is akar igazából. Elnök, köszönöm szépen. Lizek alelnök úr. Köszönöm szépen. Köszön... Köszönöm, elnök úr. Úgy döntöttem, hogy lengyelül fogok szólni, annak ellenére, hogy az újságírók is árgus szemekkel figyelnek minket, hogy milyen nyelvet használunk. Éppen ezért döntöttem az anyanyelvem mellett. Három kérdésem lenne. Az egyik egy intézményi, stratégiai jellegű, egy konkrét kérdésem is lenne ezen kívül. Tehát elsősorban, ami a Lisszaboni szerződést illeti, illetve annak következményeit, mindannyian tudjuk, hogy eh, egy külügyi és biztonsági politika végrehajtása, létrehozása Európa számára mit hoz. Ugyanakkor meg kell kérdeznem a következő soros lengyel elnökség eh, kapcsán, ami a magyar elnökséget követi majd, hogy milyen intenzitással vizsgáljuk a biztonsági és védelmi politikákat. A lengyel soros elnökség, tehát a következő kapcsán a brit külügyminiszter Mike már bejelentette, hogy komoly törekvések lesznek arra, hogy komoly elő, előrelépés történjen ezen a területen. Itt most nem konkrét részleteket várok egyelőre, arra lennék inkább kíváncsi, hogy ön és eh, Ashton Barónő hogyan kíván együttműködni az éppen soros elnökséggel a biztonsági és védelmi politika területén különös tekintettel a lengyel elnökségre, illetve a mi várható szerepünkre. Ha bármi elképzelése van ezzel kapcsolatosan, azt megköszönném. A második kérdésem inkább stratégiai jellegű. A partnerséget és az együttműködést illeti az EU és a NATO között. Mindannyian tudjuk, és számos véleményt hallottunk már ebben a teremben is, a NATO főtitkárral tartott különböző ülések keretében számos fontos nyilatkozatot hallottunk az együttműködés jellegére vonatkozóan, illetve a koordináció szükségességét illetően. Szeretném megkérdezni az ön véleményét ezen kapcsolat vonatkozásában van-e egy egyértelmű struktúra ön szerint? milyen döntések születtek az együttműködés szintjét illetően, és konkrétan az ön személyes részvételét illetően az EU-NATO kapcsolatokban. A harmadik kérdésem pedig egy konkrét kérdés, tekintettel arra, hogy én Grúzia jelentéstevője vagyok, Grúziával kapcsolatos jelentés előadója. Tudjuk, hogy most egy viszonylagos stabilitás következett be, de visszautalva a 2008-as megállapodásra, ez egyelőre még nem teljesült. Az EU megfigyelő missziók nem férhetnek hozzá, nem juthatnak be az orosz ellenőrzés alatt álló területekre Dél-Kaukázusban. Nem tudom, hogy történt-e előrelépés ezen a területen, az ön véleménye szerint. Köszönöm. Merci, Monsieur Butikov. Köszönöm szépen, Butikofer az úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék néhány kérdést feltenni. Először is lehet, hogy nem jól értettem Popovski úr, a válságplatformról beszélt, akárhogy nevezük is. Milyen viszonyban áll ez a úgynevezett válság biztossal, biztos asszonyjal, és mennyire várható, hogy itt párhuzamosságok vagy átfedések lesznek. Másodszorban a pooling and sharing kapcsán a védelmi minisztérium, miniszterek eh, találkozóján eh, elhangzott, hogy a csúcs találkozóra esetleg egy jelentés készülne, vagy eh, sem. Az ön tudomása szerint történtek-e konkrét előrelépések, és ha igen, akkor ezek melyek voltak? A harmadsorban pedig Líbiával kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy már 2006-ban történt egy közös gyakorlat, Ivek O6 néven. Itt azt próbálták ki, hogy néhány ezer EU polgárt egy EU-n kívüli országból hogyan lehet kimenekíteni, evakuálni egy erőszakos cselekmény sorozat vagy esemény sorozat kitörése kapcsán. Ma, öt évvel később a gyakorlatban kerül sor ilyen nemzeti műveletekre és ami az együttműködést illeti, itt a németek vállaltak, hogy néhányakat kimenekítenek. Nem tudom, hogy milyen képességek, amikről már öt évvel ezelőtt beszéltünk és gyakoroltuk, mennyiben kerültek ezek kihasználásra, és ha, igen, és ha nem teljes mértékben, akkor miért nem történt közös fellépés? Az EU úgy döntött, hogy az ENSZ szankciókat megvalósítja, végrehajtja. Amit én nem ítélek rossznak, viszont elégtelennek tartom. Tehát például a repülési tilalom, a főképviselő asszony támogatja-e, hogy ezt a partnerekkel közösen végrehajtsuk, vagy nem. Az amerikai kormány most ezt éppen meg akarja valósítani. Németországban is támogatják egyesek. Tehát hogyan látjuk mi ezt? Kadhafi úr a korábbiakhoz hasonlóan lehetség, lehetőséggel rendelkezett, hogy az olajpénzekkel fizessen, és bizonyos gépeket beengedjen, ugyanis nem volt repülési tilalom. Az EU azonban csak arra korlátozódna, amiről az ENSZ határozat szól. Miért nem lépünk túl az olajüzletek vagy a pénzügyi tranzakciók kapcsán is előbbre? És még egy kérdésem lenne Szomáliával kapcsolatban. Ha jól értem a jelenlegi vitát, akkor itt egy harmadik műveletről beszélnek eh, Atlantát eh, követően, az EUTM-et követően. Most egy, eh, ha úgy tetszik, második EUTM-re e e e kerülne sor partvidéken, part, szomáliai partvidékén. Azt azonban nem hallom, hogy hogyan nézzünk szembe azzal a tényel, hogy az elmúlt hónapokban az atlantai bevetések követően gyakorlatilag a kalózkodás egy jól működő és virágzó üzletágá vált, erősödött, ahelyett, hogy sikerült volna megállapítani, vagy megállítani és a kritikus értékelésekben is ezt olvassuk, hogy gyakorlatilag a kalózok megvetették ott a lábukat, és ez egy virágzó üzleté vált. Ez egyfajta központi iparágá nőtte ki magát. Nem tudom, hogy Ashton asszony beszéde mire vonatkozott, amikor arról beszélt, hogy átfogó stratégiát kell kidolgozni? Milyen konkrét elképzelései vannak ezzel kapcsolatosan? Végezetül pedig úgy gondolom, hogy gyakorlatilag az események után kullogunk az arab világban a is magángépek is berepülhettek. De a kérdés, hogy ennek stratégiailag mi lesz a kifutása, és az EU stratégiája hogyan kell, hogy kinézzen az arab világgal kapcsolatosan, az arab országokkal kapcsolatosan. És erről egyelőre semmit nem hallunk. És legalább azt szeretném tudni, hogy ez hol jelenik majd meg és hogyan fogják ezt megvitatni majd a parlamenttel. Lüzing. Lüzing asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Elsőként eh, Líbiára vonatkozik a kérdésem, ami a repülési tilalmat illeti. Hogyan eh, kívánja a szolgálat végrehajtani, megvalósítani ezt a tilalmat katonai szempontból. Bütikofer úr már elmondta, hogy ezt a tilalmat ki is kéne hirdetni. És az adott körülmények között Egyiptomra, illetve Tunéziára is ki lehet terjeszteni. Ezek nem nagyon távoli elképzelések. Líbiával kapcsolatosan a katonai műveletekre is sor kell keríteni, viszont ez, ha úgy értelmezzük, komoly kockázatokat is rejt eh, magában. Tisztában kell lennünk, hogy Líbia mennyire felfegyverzett. Ezt is meg kell vizsgálnunk. Mi van például a repülési tilalom és a bombázások közötti kapcsolattal. Nem torkolhat mindez egy esetleg hosszabb távú háborús helyzetbe. És Káler úrra reagálva, egy ilyen helyzettel hogyan birko- gondolna megbirkózni? Ha gondolja, hogy egy intervenciónak pozitív kihatása lenne? Szóval is a repülési tilalommal kezdtük, és ha most megvizsgáljuk a feszültségi helyzetet, akkor ez nem feltétlenül az ott élők jólétét fogja szolgálni. Én azt kérném, hogyha konkrét intervenciókról beszélünk, akkor vizsgáljuk meg, hogy ez milyen folyamatot eredményez, mi az első, a második és a további lépések, és milyen hosszú távú hatásokat vált majd ez ki. És még egy kérdésem lenne a humanitárius segélyek és válságkezeléssel kapcsolatos költségvetésre vonatkozóan. A bizottsági források kapcsán vannak bizonyos megfontolások, hogy a humanitárius segélyek és válságkezelési pénzeket összevonják. Ön hogyan vélekedik erről a javaslatról, a megfontolásról? Csif. Köszönöm szépen, Kovácsov úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Popovski úr, hogy elfogadta a meghívásunkat. És nagyon egyetértek önnel abban, hogy gyorsan és hatékonyan kell cselekednünk, de ehhez viszont titkos információk van szükségünk, és mivel nincs az EU-nak egy ilyen hírszerzése, tehát az a kérdés, hogy az országos szintű nemzeti ügynökségek vajon megosztják-e az információikat az LKS-szel, e és remélem, hogy nem csak a sajtóból tájékozódnak a dolgok állása felől. Az a kérdésem, hogy van-e konkrét forgatókönyvünk vagy terveink, nem akarom meg ismételni az előbbieket, hogy egy a, berep, a, a repülés elől elzárt zóna, tehát tilalmi zónával kapcsolatban, és hogy vajon mi van, hogyha rakéta támadás érné mondjuk Olaszországot, mi lenne a mi válaszunk erre, tehát hogyha Kadafi hát elkezdene lőni bennünket, nagyon fontos, hogy proaktív módon álljunk hozzá, tehát hogy előzetes információt kapjunk. Az utolsó kérdés pedig az, hogy az EU az ideiglenes kormányszerűséggel, akik Bengáziban most átvették a hatalmat, nem tudom, hogy pontosan hogy hívjam ezt a hatóságot, hogy fölvették már a kapcsolatot, és ők ugye már segítséget is kért tettek. Nem tudom, hogy civil, humanitárius akciókról van ö, csak szó, vagy lenne csak szó. Hogyan felelünk meg ennek a kérésnek? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rantner asszony. Merci. Sorry, I just have a few questions. Néhány kérdésem lenne a szomáli misszióval kapcsolatban. Ugye hova tűntek az általam kiképzett katonák? Van-e utókövetés ezzel kapcsolatban? Kb. 900 emberről van szó, akit kiképeztünk. Mi történt velük, és mi történik velük? A másik kérdésem. A válság kezelési testület vagy tanácssal kapcsolatos. Azt mondta, hogy csak válság esetén ül össze ez a tanács. Azt hiszem, hogy egy állandó testületre lenne szükségünk, nem csak akkor találkozanak, amikor már kitört a krízis, hanem meg kell előzni, vagy eh, oda kell figyelni, hogy mely országokban eh, eh, áll fenn a válság kitörésének veszélye. Tehát még egy kérdése kiegészíteném a kollégámat, hogy mi, mi a régió stratégia még, még például a szíriai kapcsolatunkat meg próbáljuk megjavítani, és Fili ó volt, ott volt a múlt héten, és azt mondja, hogy nagyon jól alakulnak a dolgok, de azt hiszem, hogy múlt kedden a libiai belügyminiszter Brüsszelbe látogatott tárgyalni a 15 milliós segélycsomaggal kapcsolatban, ugye, hogy a határ őrizetet megerősítették. Nem, nem lehetséges, hogy, hogy eh, gyakorlatilag eh, rossz politikát eh, folytatunk, miután ezek az események bekövetkeztek? Hogyan reagálunk erre azon országok tekintetében, akik még, akiknél még nem tört ki a, a lázadás, a forradalom? Az a tehát mi a stratégiánk Bahreinre, Jemenre, Libanonra, Szíriára? Mit fogunk tenni? Ha nincs kész válasz, akkor is legalább tájékoztasson bennünket, hogy hogy állnak ezek a tárgyalások. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy <laughs> ma minden kérdésre kaphatunk-e választ. Talán egy kicsit túlzásba visszük. <laughs> Kelem úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Pofovszki úrnak a tájékoztatást. A kérdésem az ütemtervel kapcsolatos, a lehetséges ütemtervel kapcsolatos, van-e egyáltalán ilyen ütemterv, tehát egy egységes válságkezelő rendszernek a létrehozására. Emlékez, emlet, említette, hogy még mindig gondolkodnak ezen a kérdésen, de a probléma az, hogy a válság az nem fog várni, hanem egész egyszerűen beüt. És rendszerint ez meglepetésként történik, például forradalomként arab országokban. Tehát a kérdés felmerül, hogy van-e megelőző, elébe menő stratégiánk ez, az ilyen kérdésekre? A budapesti üléssel kapcsolatban úgy tűnik, hogy csak reagálunk a, ezekre a helyzetekre, és még csak nem is összehangolt módon. Tehát felmerül a kérdés, hogy milyen forgatókönyveket lehet elképzelni, vagy a, arra az esetre, hogyha a libiai diktátor elkeseredett eszközökhöz nyúl. Aztán, hogy Líbia bukott állammá válhat-e, széteshet-e, és akkor mit teszünk? Azt hiszem, és egyetértek több kollégával ebben, hogy az EU-nak fel kell készülnie egy polgári misszióra, amelyet egy katonai misszió is támogat ugyanis egy polgári misszió egy ilyen helyzetben nem tehet sokat. Végül pedig Gualtieri kollégához szeretnék csatlakozni, ugyanis említette, hogy integrált megközelítésre van szükség a közös biztonsági és védelmi politikában. Ennek ugyanakkor még nem látjuk a jeleit hogy a tagállamok ilyet alakítanának ki. Szeretném, hogyha erre a kérdésre reagálnak. Köszönöm. Elnök. Köszönjük szépen. Pofovski úr, akkor most próbálja megválaszolni. Valóban nagyon ambiciózus ez a feladat, és nem tudom, hogy megfelelően felkészült vagyok-e arra, hogy mindegyik kérdésre válaszoljak. Megpróbálom azért. Tehát a konkrét Atlantára, illetve az igazságügyi együttműködésre vonatkozóan az erre vonatkozó javaslat nem új. Számos miniszter Budapesten igen pozitívan reagált. Szeretnénk megvizsgálni, hogy az adott országokban a kapacitásfejlesztést hogyan tudjuk támogatni. Számos országban szükség van a bíróságok megerősítésére, a büntetés végrehajtó intézetek kibővítésére. Tehát ez alól senki nem vonhatja ki magát, mi ezt fogjuk megpróbálni, és most vizsgáljuk a művelet mandátumát, és várunk jelentést a parancsnoktól, hogy az atlantai művelet mandátumát hogyan tudjuk a valós igényekhez igazítani, annak érdekében, hogy a művelet fenntartható hatást válthasson ki. És ez természetesen összefügg azzal, hogy az egész régió kapcsán milyen megközelítést alkalmazunk, gondolok itt konkrétan Afrika szarvára. Tehát ez a napi renden van, és márciusban a miniszterek erről fognak tárgyalni. A katonai bizottságon belül is folyik a munka. Gáler úr több ponton rákérdezett arra, hogy mi a következő lépés. Remélem, hogy ez a kérdés csak az elkövetkező néhány hetet érinti. Remélem, hogy minél előbb be, következnek ezek a lépések. De ez itt nem a határidőkkel függ össze, hanem arra vonatkozik elsősorban, hogy milyen struktúrákat akarunk kiépíteni. Itt két szakaszról van szó, először is a rendszert kell stabilizálni, és eh, ezt követően eh, az általános vita kimenetelétől függően, eh, ha úgy döntünk, hogy további lépésekre van szükség, vagy további változtatásokra van szükség, akkor ez már időigényesebb, és ezt nem tudjuk egyik napról a másikra megtenni, és időközben a válság túl nő rajtunk. Fel kell készülni minden válságra, és többen rákérdeztek Észak-Afrikával kapcsolatos politikánkra az arab országokkal kapcsolatos politikára. Erre összefoglalóan válaszolnék. Ez természetesen összefügg a szomszédsági politika közeljövőben történő felülvizsgálatával is. Ezt egyébként is terveztük, de most valóban sürgőssé vált, és ahogy a fő képviselő asszony is kifejtette, a külügyminiszterekkel március 11-én, 12-én fog találkozni, és ezen a találkozón a szomszédsági politika szerepel a napirend eh, elsődleges pontjaként. Egyébként eh, itt a közel-keletről is szó van. Meg kell vizsgálnunk, hogy egy eh, egyes országok kapcsán mit kell tennünk a bilaterális kapcsolatokban, vagy regionális szintje, szinten ami konkrétan Líbiát illeti, a társulási megállapodás esetleges tovább viteléről volt még a közelmúltban szó, de azt hiszem, hogy ez már okafogyottá vált. Tehát erre a felvizsgálatra sor kerül, és Európa meghatározott helyértékkel is rendelkezik a többi partnerhez képest ebben a térségben, tehát mindenféleképpen ez képezi majd ennek a politikai vitának a hátterét. Rátérve az EU koordinációra is többen rákérdeztek erre. A rendelkezésre álló eszközök ezek tulajdonképpen nemzeti szintűek, konkrétan gondolok itt a repülőgépekre vagy hajókra, ezekről mi nem dönthetünk, ez a tagállamok feladata vagy, vagy felelőssége. Mi csak a, azokat a koordinációs eszközöket tudjuk bevetni, ami, ami fölött mi rendelkezünk. És ezeket már egyébként is aktivizáltuk. meglehetősen nehéz, ha csak nem kifejezetten lehetetlen itt túllépni az EU kompetenciáin. Összekötő tisztünk van Máltán, a koordinációs központban, aki a katonai állomány munkatársa, és ott 12 tagállam képviselőjével közösen dolgozik a az evakuálási fellépésekben. Most röviden még áttekintve a feljegyzéseimen, ami az eredeti elképzelésünket vagy megközelítésünket illeti Észak-Afrikával és Líbiával kapcsolatban nyilvánvalóan további információkra van szükség. Többen erre rákérdeztek az információk megosztásának is megvan a határa. Nincsen hírszerző ügynökségünk. Én emlékszem, még amikor a tanácsnál dolgoztam, röviden a madridi bombázások után felmerült ennek a gondolata, de aztán el is vetettük. Gyakorlatilag a nemzeti ügynökségektől származó információkra támaszkodunk, a nemzeti hatóságokkal vagyunk kapcsolatban, és a originators control, tehát az információ forrás ellenőrzése elve érvényesül. Nekünk nincs Líbiában saját stábunk, az ECO munkatársai a bizottság részéről vesznek részt a humanitárius fellépésben, de rendszeres bizottsági állományal ott nem rendelkezünk. Mindenféleképpen ki kell jelölnünk egy vezető vagy egy illetékes országot. A magyar nagykövetség Tripoliban látja el azt a feladatot, hogy a e, missziók e, vezetői között koordináljon. Természetesen nem minden nagykövetség működik, ugyanis döntött, egyes országok úgy döntöttek, hogy beszüntetik diplomáciai képviseletüket, vagy kiürítik a képviseleteket. Most igyekszem átfogóbban vagy koherensebben átcsoportosítani a kérdéseket. Fly zone, mint fordítani. Ami a repülési tilalmat illeti. Egyelőre ezzel kapcsolatosan nincs vita, ugyanis itt az ENSZ biztonsági tanácsának a döntését kell figyelembe vennünk. Tudjuk, hogy hogyan döntött a biztonsági tanács, ezt kell végrehajtanunk. Ami az EU kompetenciáját illeti, ezen belül szeretnénk túllépni például a vagyonok befagyasztása irányában is. Itt az ENSZ határozat két listát vesz figyelem, az egyik a vízum tilalom a másik pedig egy rövidebb lista a vagyonok befagyasztására vonatkozóan, ez egy pénzügyi szankciókkal kapcsolatos kérdés. Nem tudom, hogy mi a legutóbbi fejlemény, hiszen a viták most ebben a pillanatban is folynak. Tehát egyelőre nincs szó arról, hogy a repülési tilalmat kiterjesztenék, ami pedig a különböző eszközök igénybevételét illeti itt egyelőre csak a szállító eszközökről, repülőgépekről és hajókról van szó, amelyeket az ottani EU polgárok kimenekítésére lehet felhasználni. Ami az eredeti tengeri kapacitásokat illeti Afrika szarván. Itt az elképzelés az, hogy a parti őrséget erősítsük meg, nyilván azon tagállamok bevonásával, akiknek ilyen tapasztalatai vannak, és ehhez megfelelő finanszírozást is biztosítani kell. Mi egyetértünk ezzel a megközelítéssel, de a kapacitásfejlesztésnek e, ez volt a lényege. Mi például egy képző csapatot is küldtünk Moldovába, Moldova és Ukrajna határán az ilyen jellegű kapacitásfejlesztés elősegítése érdekében. És akkor most még néhány megjegyzést engedjenek meg a rendszer szintű kérdésekkel kapcsolatosan. Ezeket is többen, több hozzászóló érintette. Először is, ami a stratégiai tervezést és a műveleti központot illeti, ez semmi újat nem jelent. Gocséri úr is nagyon helyesen megállapította, hogy el kell végeznünk a haszon, költséghaszon elemzést. Abból az alapkérdésből kell kiindulni, hogy mire van szükség ahhoz, hogy meg tudjuk tervezni a stratégiai szintű műveleteket. Egyelőre megvan a NATO központ, illetve öt további központ, amely néhány évvel ezelőtt jött létre. A kérdés annak azt kell megvizsgálni, hogy ez elegendő, vagy tovább kell-e lépnünk. Itt elhangzott az Európai Műveleti Központ elképzelése, és ez nagyon eredményes lehet, ezt vitatjuk most egyelőre a tagállamokkal. És ha megengedi, akkor most lengyelre váltanék, mert így tisztességes. Trzy pańskie pytania, trzy odpowiedzi. E, po pierwsze, oczywiście wiemy jaka jest... Először is ugye tudjuk, hogy mi a soros elnökségnek a lehetősége, ez eléggé behatárolt, korlátozott. A fő képviselő határozza meg a prioritásokat. Nem azt eh, jelenti, hogy nem akarunk együttműködni a soros elnökséggel, hanem arról van szó, hogy Ashton asszony általában szívesen fogadja a nemzeti eh, kezdeményezéseket, például a Weimarit, mert hiszen ez eh, azt mutatja, hogy a tagállamok is érdeklődnek a dolog iránt. az informális találkozó előtt már kétszer jártam Budapesten előkészíteni a napirendet. Az a mi napirendünk volt, amelyet az EKS határozott meg. Természetesen egyben együttműködünk az elnökséggel, és ez a jövőben is így marad, és örülök, hogy a lengyel elnökség prioritásként kezeli a biztonságot és a honvédelmet. Na most, ami pedig az EU és a NATO közti ö, ügyeket illeti, az én szerepem, nos, meglehetősen behatárolt. Úgy gondolom, hogy a tagállamok egyetértenek abban, hogy hivatalos szinten tudunk csak tárgyalni a két szervezet között. Ez egy olyan vélemény vagy eszme csere, és amelyről nagyon nyíltan beszámolhatok. A nagykövetek és az én tárgyalásával kapcsolatban. Ami pedig a grúz missziót illeti, ez még nagyon hasznos misszió, függetlenül a korlátozottságától, de gyakorlatilag ezen a, ezen a térség, ebben a térségben ez az egyetlen ilyen jellegű misszió. Ugye a Genfben is folynak tárgyalások a megszállt területekkel kapcsolatban, Pierre Morel vezeti ezeket, a speciális vagy képviselőnk, és a Párizsi Fórumon remélhetően konkrét eredményeket kapunk, de a grúz misszió az fun fungál, jól fungál, ez az egyetlen ilyen típusú, amit ebben a térségben futtatunk. Na most hadd, besz, hadd feleljek a német kérdésre. Az EKS nek nincs semmiféle kompetenciája a grúz misszióval kapcsolatban, nem ez a mi asztalunk, és amit teszünk, az egyébként a bizottsági szolgálatokkal együttműködésben kell, hogy lezajoljon. Vannak bizonyos eszközeink, például a mozgáskoordinációs eh, sejt, azután a DG Echo-val és, a, és az úgynevezett MIC eszköz, ezeket koordináltan szabad csak használni, ezeket az eszközöket, ami pedig a pooling és sharing-el kapcsolatban mondhatnék. Ugye nem tudok pillanatnyilag a részletekről beszámolni, most mérjük fel ezeket a kapacit képességeket. felkértük a megbízott képviselőket az adott országokban, hogy mérjék fel ezeket a képességeket, és majd a hadügyi bizottság fogja meg tárgyalni ezeket májusban. Május végére remélhetőleg már egy teljesebb képet nyerünk erről. Ami pedig a repülési tilalmi zónákat illeti, már foglalkoztunk ezzel, illetve a szomáliai part, parti tevékenységeinkkel kapcsolatban, kapcsolatban is. Nos, a válságkezeléssel előre kell lépnünk, úgy, hogy a struktúránkat stabilizáljuk és hogy mit, mi a következő lépés, azt majd a szituációból következik. Na most jelenleg mi ott vagyunk a különféle eszközeinkkel. Az a jó dolog, hogy ezek az eszközök most mind egy helyen találhatók, átcsoportosítottuk a EKS alatt fungálnak. Egyébként a fejlesztési segélyeknek a programozása is ebből a szempontból hozzánk tartozik. Köszönöm szépen a kérdéseket. Galtieri úr, nagyon röviden csak. Eh, molto brevemente, solo un punto perché... Nagyon rövid leszek. Egy kérdésem lenne, vagy felvetésem. Egy, egy konkrét kérdést tettem föl az áldozatokkal kapcsolatban, és és a civilek kapcsolatos bombázás eh, soksi eh, esetekkel kapcsolatban. És nem kaptam választ, azért, mert nincs megbízható információnk, vagy pedig ez diszkrét információ, és éppen ezért nem szivároghat ki ebből a teremből? Na, nem, nem, nem, ez az én hibám volt. Csak becsléseink vannak, a SZIC szatellita, illetve tagállami információk alapján tudunk valamit mondani. A úgy, úgynevezett hivatalos számok 300-ra rúgnak, de média és NGO-k, nemzetközi migrációs szervezet is adott be adatokat, és kb. 600 és 3 ezer közé tehető az áldozatok valóságos létszáma, de hát ezt nagyon nehéz ellenőrizni. Köszönjük szépen, Pofovszki úr. Ez első alkalom volt egy hosszú sorozatban, amikor eszmecserét folytatunk egymással, hiszen majd rendszeresen találkozunk a külszolgálat fejlesztését illetően és a különböző eseményekkel kapcsolatban. Most már nem nyithatom meg újra a vitát, tényleg csak egy percben szóljon hozzá, kérem szépen. Uh, um, Köszönöm szépen, elnök úr. Ha már itt van a fő titkár helyettes úr, akkor megkérdezném, hogy állítólag ugye 10 millió eurót szán az LKS a public relations, tehát a közönség kapcsolatokra, és az volt az ígéret, hogy az EKS büdzsé neutrális szerv lesz. Nincsenek részleteim ezzel kapcsolatban, nem is tudom kommentálni, ez valami újdonság számunkra. Most egy kommunikációs csapatot szervezünk, nem egy nagy csapatot, néhány emberről van szó jelen pillanatban. Improvizálnunk kell egy csomót, és még nincs jól működő kommunikációs osztályunk. Ez a, ezek a terveink, de nem gondolnám, hogy a költségek ilyen magasra rúgnának. Köszönöm szépen. Még egy hozzászólunk van, Heller? Egy kérdésem lenne csak. Van egy központ az EU-ban, de igazából a NATO központról van szó, amikor e, és a kérdés felmerül, hogy amikor fel kell lépnie valakinek, akkor e, vajon most melyik fel, e, központot, főhadiszállást használnák fel? Hogyha katonai műveletről lenne szó, akkor az a NATO-nak a SHAPE szervezete szervezni ezt. De a kérdés felmerül, hogy a Nordwoodi központot is felhasználnák? Hiszen a tagállamoknak a döntésétől függ, hogy melyiket használnánk fel. Elnök, köszönöm szépen. Mint mondtam, rendszeresen fogunk eszmét cserélni. A következő a védelmi miniszterek hivatalos május végi találkozója után vagy előtt lenne. Az EKS-szel kapcsolatban reméljük, hogy már látjuk, hogy megtelik ez a szervezeti táblázat. Pofovszki úr, nagyon szépen köszönöm. Két perces szünetet tartunk, és aztán a Galtieri jelentéssel folytatjuk. S'il vous plaît. Kérem, foglaljanak helyet. S'il vous plaît, nous reprenons. Folytatjuk a munkát, és pedig Gualtieri úrnak a jelentése következik, a közös biztonság és védelempolitika alakulása a Lisszaboni szerződés hatályba után. A fordítások sajnos késlekednek, de hát e, mégis jelen, e, rendelkezésre áll a jelentés. Emlékeztetnék arra, hogy a módosítások előterjesztésének határideje március 8-a, tehát a jövő hét, és e, március 15-én újból foglalkozunk vele, aztán már április 12-én az AFET foglalkozik vele, és a májusi plenárison veszük elő megint. Nos, Gáltyéri úr, a jelentésének a fő pontjait tekintse át, kérem. Hangsúlyozni szeretném, hogy, hogy mivel már február, februárban volt egy eszmecsere, akkor szeretném, hogyha most a jelentésnek pontos kérdéseivel foglalkoznánk és a különböző frakciók a különböző biztonsági politikák kérdésével foglalkozzanak. Köszönöm szépen. Hát akkor a lényegre térve, a Geber jelentést ugye elolvasták, nem kell elmagyaráznom a részleteit, annyit mondanék, hogy van néhány pont, ahol az angol verziót egy kicsit pontosítani kellene. Például van egy bizonyos zsargon, és nem mindig a megfelelő zsargon kifejezést használta a fordító. Azonban egészében véve helyes az anyag, rendben van, és annyit tennék hozzá, hogy vannak bizonyos dolgok, amit akarattal hagytam ki a jelentésből, de hát a kollégák akár ugye ezt orvosolhatják bizonyos kiegészítő módosítókkal, és nem, például nem, már elég hosszú maga a jelentés is, tehát a világ általános biztonsági aspektusait nem vettem be, például az iráni fenyegetettséget, azután a rakétaelhárító rendszereket, stb., hiszen teljesen világos amúgy az álláspont, tehát ezt nem akartam újra fölemlegetni, és nem tudtam volna semmi újat hozzátenni. Azonban ez a bizonyos téma, ugye a Lisbon utáni CSDP, nos, itt egy nagyon fontos érv kerül elő, amelyet már valószínűleg önök is megismertek, hogy arra van szükség, hogy egy erősebb és integráltabb megközelítésre van szükség, ahol a, a CFSP-t és a külső relációk egyéb aspektusait egyszerre figyelembe veszi. Ez, ezeket például a külpolitikát külpolitika elemzését akarattal hagytam ki, mert ennek a legjobb helye másút van a CFSP jelentésben van ennek a megfelelő helye. Tehát a közös külös biztonságpolitikai jelentésnek. Azután a, a mediterrán országok Libia, kapcsolatban behozhatjuk, esetleg módosítókon keresztül, de valami specifikumra gondoljunk, ami tehát az eredeti szövegben nincs benne. Megint csak a lényegre próbálok koncentrálni. A jelentés összehozza a nemzetközi biztonsági kihívásokat. Új kihívásokról van szó, új aspektusokat kell tehát megvilágítanunk, nem csak a biztonság aspektusát. Meg kell vizsgálnunk, hogy Lisszabon milyen opciókat ad nekünk, egy robusztus előrelépést kell foganatosítanunk, hogy, e, hogy ha, hatékony, integrált biztonsági megközelítéssel élhessünk, amelynek nyomán horizontális céllá fejlesztjük a belső és külső aspektusok szempontjából egyaránt. A KKBP tehát egy olyan eszköz, amelyel megpróbáljuk megoldani ezeket a kihívásokat, figyelembe véve az összes politikai aspektusokat, tehát egész Európát be kell vonni ebbe a munkába, hogy robusztus első vagy előrelépést tehessünk. A szektorális politikákon keresztül horizontális módon az Európai Uniót lehetővé kell, számára lehetővé kell tenni, hogy fölösleges, paralel, párhuzamos cselekvések nélkül egy öntetően lépjen föl, de milyen intézményrendszerre van ehhez szükség? milyen jogalapokról lehet szó, milyen intézményi mechanizmusokról, döntési mechanizmusokra van szükség. A közös biztonság és védelmi politika és a közös kül- és biztonságpolitika eh, aspektusai egyaránt komplex módon kezelendők. Itt meg vannak bizonyos meggondolásaink, stratégiai megfontolásaink, nevezetesen, hogy a biztonsági stratégiát eh, kiegészítjük a külügyi politikával, stratégiával, Eh, rivolto agli Stati membri eh, di eh, come dire. És hát ennek, ez, eh, ennek részben nemzeti tagállami szinten kell megvalósulnia, nevezetesen, hogy felmérjük a, bel, a, a belső, a belbiztonsági pillér Schengen aspektusából történő elemzését és a nemzeti szuverenitás kérdéseit is figyelembe kell venni. Meg kell nézni, hogy tehát az egyes országok kívülről és belülről mit igényelnek védelempolitika szempontjából. Tehát politikai dialógusra van szükség az EU és az, a tanács között, és ez a parlament és az albizott bizottság is sokat tehet ennek előmozdításáért. elvárhatjuk, hogy a bizottság eljátsza a politikai szerepét, és itt nem csak biztonságpolitika ról van szó, hanem megfelelő jogi lépésekről, amelyek konzisztensek európai szinten, és a KKBP-vel kapcsolatban nem tudunk igazán hatékonyak lenni, hogyha ezt a hegy magasságú munkamennyiséget nem végezzük el. Tehát még egyszer a törvényhozásra utalok. Itt döntő lépésre kell e- elszállni magunkat. Tehát új törvénykezésre van szükség, ahol össze kell hangolni a mi albizottságunk és más bizottságoknak a, a munkáját, például a polgári szabadságjogok, vagy az ITRE-re gondolok, azután a főképviselő szerepét is át kell tekinteni, még konstruktívabb és politikailag konstruktívabb szerepet kell neki adni, hogy teljesen kihasználhassa az EKS-ből adódó potenciáljait. Tehát a fő képviselő egy olyan személyiség, aki politikai konszenzust hozhat létre, és van egy ö, javaslattevő szerepe is, és a külügyminisztériek tanácsa elé kerülhetnek ezek a fontos kezdeményezéseket. Fontos a szervezeti aspektus is, hogy hogyan építjük fel az EKS. Már ugye elkezdtünk erről beszélgetni korábban, és ebben a jelentésben mi azt állítjuk, hogy valamilyen válságkezelő tanácsot kell létrehozni, de ennek nem reaktív politikát kell ja, hanem előre fel kell készülni, sőt megelőzni a válságokat, tehát előre kell gondolkodnunk, még mielőtt bezúdulunk a kanyarba, nem elég a kanyar közepén korrigálni, és a madridi tárgyalások is ide mutatnak, ugye ez egy olyan szolgálat, az, az EKS, amelyet segíteni kell a különféle egyéb szerveknek és szolgálatoknak a válságkezelés hatékonyabbá tételében. Például előzetes tervezés területén, a válságra való válaszadás területén, ahol különféle testületeket és személyeket kell összeültetni, lehet, hogy később születik a a döntés, ugye a szolgálati láncolaton végig haladva. Nagyon fontos, hogy az összes érintett felet leültessük egy asztalhoz, és tehát egy úgynevezett szituációs szobát kell rétlehozni, egy struktúrát, amely valóban tökéletes válságkezelést tud végrehajtani. A stabilitási instrumentum megerősítésére is talán szükség van, erre is kitér a jelentés. Itt a bizottságnak fontos szerepet szánunk és különféle testületek vannak, amelyek segíthetnek ennek a megvalósításában. Azután egy megosztott szolgáltató, szolgáltatási központban is gondolkozunk, ahol civil funkciókat, amelyik civil funkciókat is ellátna, és ide administratív támogatást, például missziók esetében, és egyéb háttérszolgáltatásokat is tudna ez adni. Ami pedig a honvédelmet illeti, a védelmi politikát illeti, a ö, hadsereggel kapcsolatos megoldás csak második stádiumként gondolható el, de hát a gazdasági válság miatt ugye e, ebben a kérdésben nagyobb EU integrációra van szükség, tehát az erőforrások hatékonyabb felhasználására, de úgy tűnik, hogy nincs megfelelő koordináció tagállamokon belül ebben a szektorban, és egyre szűkebbek a pénzforrások. Az a pro- probléma, hogy rendben van, elfogadjuk ezt a, az öv megszorítását, de nem koordináltan szorítjuk meg a, a, a, a nadrág szíjunkat, tehát a nemzeti kontribúcióknak a megfelelő összehangolására van szükség egy úgynevezett védelmi ernyő, esernyő alatt. A műveleti központról is szó van a jelentésben, és szó van a költséghatékonyság elemzésről is. Baroness, tehát Aston asszony, Aston Báron, ő, ő említette ezt meg a Weimári levéllel kapcsolatban, és ugye az úgynevezett op opportunity costot is fel kell mérnünk, vagyis mennyibe kerül az, ha nem lépünk, ha nem teszünk semmit. Hiszen ne felejtsük el, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében nekünk komoly jogi kötelezettségeink vannak, Például felmerült annak a lehetőség, egy olyan harci csoportokat szervezzünk, amelyek könnyen mozgathatóak, és nem csak háború esetén vethetők be, hanem bevethetők. Ez egy olyan kis egység, egységekről lenne szó, amely egy konfliktus felszámolásában vagy megelőzésében fontos szerepet játszhat, de természetesen ezekre vonatkozó de irányelvekkel összhangban kell ezeket létrehozni. Nem akar ö, húzni az idő, de vannak még más ö, része is, például belső és külső biztonság és védelem, hogy hogyan lehet szinergizálni ezeket az aspektusokat. Különféle missziókat is áttekinti a jelentés, és vannak bizonyos, hát, kemény diók Boszniával kapcsolatban, de vannak mások is. Ezekre nem térnék ki részletekben a partnerség, az a NATO-val való a partnerségünk, az ENSZ-el való partnerségi viszonyok, illetve a harmadik országok eh, misszióival kapcsolatosan. Nos, hát körülbelül ez talán az én jelentésemnek a, a váza, és, és hát nagy érdeklődéssel várom, hogy mit szólnak ehhez, milyen kérdés, kérdések, megjegyzések lennének. Köszönjük szépen, Galtieri úr. Brandner asszonynak röviden el kell mennie, és tudom, hogy több pontos megjegyzése lenne, ezért megadom neki a szót. Köszönöm szépen, nem csak jónak tartom a szanyagat néhány kritikával is azonban szeretnék élni. A nyolcas bekezd jelentéssel kapcsolatosan lennének kritikai megjegyzéseim, illetve bizonyos törléseket. A 45-től 53-ig terjedő bekezdésekből szerintem az emberi jogi kérdések hiányoznak, és ott például a titkos repüléseket lehetne megemlíteni. Az 50-esben eléggé fontos furcsán jelenik meg itt a bizottság kérdése. A kongói misszióról is kritikusabban kéne szólni, és kifejtve utalva arra, hogy jelenleg mi történik a gyermekekkel. A 60-as pontban az UTM-ről is kéne említést, ter 60-asról van szó. Az előző pedig a 47-es volt. A 66-os szerintem túlságosan gyenge, ami itt a nők, férfia, tehát a nemek közötti egység, egyenlőség kérdését illeti. Itt hiányosságok vannak szerintem, és nincsen még független minőségellenőrzés a misszió kapcsán, ezt ismét meg kéne említeni másodszorban, pedig az atomsorompó és lefegyver, lefegyverzés, ezek azok a kérdések, ahol még kiegészítésre szól az anyag. Egyébként kiválónak tartom az anyagot, és szeretnék gratulálni. Merci. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy ilyen röviden szólt hozzá. Lizek alelnök úr következik. Nagy... Köszönöm szépen, elnök úr. Gualtieri úrral már Strasbourgban megvitattam ennek a jelentésnek a tartalmát, annak ellenére, hogy voltak bizonyos fordítási problémák és más nyelvi változatok nem állnak rendelkezésünkre, de megvitattuk a tartalmi kérdéseket. Az első megbeszélést követően most már látható, hogy mi a munkájának a fő csapás iránya, és ezzel egyetértek. Ez egy átfogó és összetett jelentés. Néhányan a külügyi szolgálat részéről talán vitathatnak egyes pontokat, de végülis a parlament szerepe az, hogy kritikusan nézzük meg az egyes kérdéseket, illetve megvizsgáljuk azokat a területeket, ahol tovább lehet fejleszteni, amit szerintem Galtieri úr kiválóan elvégzett. Az elkövetkezendő három-négy napon belül kidolgozunk majd módosító indítványokat, de összességében nagyon jó jelentésről van szó. Egyes pontokat talán tovább lehetne finomítani, vagy ki lehetne egészíteni. Popovski úrral már megbeszéltük a hírszerző ügynökségek közötti együttműködés kérdését, illetve a bizalmas titkos információ kérdését, amelyeknek az EU struktúrák szintjén is rendelkezésre kellene állniuk. Azon struktúrákról beszélünk, amelyek a biztonsági és védelmi politika területén szerepet játszanak. Úgy tűnik, hogy elsősorban azt a részt kéne kiegészíteni a jelentésben, ami az EU-NATO együttműködésre vonatkozik. Erre vonatkozóan majd benyújtunk egy módosítót. Merci. Köszönöm szépen, Kopa asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Galtieri kollégám azt hiszem, hogy teljes mértékben érintette az összes vitában szereplő kérdést a közös biztonság és védelmi politika kapcsán. Három fontos kérdést szeretnék kiemelni. A nyolcas bekezdés valóban nagyon érdekes, itt a Schengeni övezethez tartozó országok közötti együttműködéshez hasonló együttműködésről van szó, hiszen a védelem kérdése nyilvánvalóan összefügg a külső határok kérdésével, az EU polgárok biztonságával, és ezt a valóság talajára kéne helyezni. Nyilvánvalóan a közös politika megvizsgálja a Petersbergi kérdéseket. Másodszorban, ami a közös politika demokratizálását illeti, ez is hangsúlyt kapott, ez hagyományosan egy olyan kérdés, amelyet az egyes tagállamok igyekeztek saját hatáskörükben tartani. A jelentés több ponton említést tesz az Európai Parlament szerepének fokozottabb figyelembevételéről. Még egy dolgot szerintem meg kéne említeni, nevezetesen, hogy jobban kéne tájékoztatni a polgárainkat, ami a külső tevékenységeket illeti, illetve az EU misszióit illeti a világ veszélyes és távoli pontjain. A 18-as pontban Gualtieri úr kritikával illeti, a külügyi szolgálat eredeti szervezeti felépítését, illetve azt a részt, amely az úgynevezett civilian headline-ra vonatkozik, az a 21-es bekezdés. Itt meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Fel kell mérni, hogy milyen mértékben van szükség egy úti tervre, illetve egy olyan célra, ami a hiányosságokat majd megszünteti. Itt meg kell vizsgálni a lehetőségeket. Nagyon fontos azt is kiemelni, hogy oda kell figyelnünk az észak-afrikai eseményekre, ami egyaránt érinti a bel- és külbiztonsági kérdéseket, a déli tagállamok esetében különösen, de a többi tagállam számára is nagyon fontos, ez is hangsúly kellene, hogy kapjon. Köszönöm szépen. Van Orden úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az aggájait illetően, amelyeket az elején említett, talán jobb lenne, hogyha nem szólnék. De ugyanakkor a jelentéssel kapcsolatban vannak problémáim, pedig hát egy jól megfogalmazott jelentés, de tulajdonképpen eléggé drága mítoszteremtés szolgál. Azt hiszem, hogy az emberek nem, egyszerűen elvesznek a sorok között és nem hiszem, hogy ez a célja. Beszélünk a, a stratégiai autonómiáról, vagy ez biztonsági autonómiáról. Hát nem tudom, hogy kitől akarjuk ezt megkapni, és e, tulajdonképpen ez támasztja alá az egész érvet, ugyanis az összes jellemző, amely a hármas bekezdésben van, az már mind elvégeztetett a NATO által. Tehát ezért nem értem ennek a logikáját. Hogyha a 73, 74-es bekezdést nézzük, akkor talán meg tudnám magyarázni ennek a logikáját a közös védelemnek a, a, a biztos ágya az a NATO tulajdonképpen azt írja itt, beszél az integrált parancsnoki struktúráról, és ez a, a közös védelmi politikának a kialakításához vezet. Hát nyilvánvalóan az kellene, hogy ez itt úgy legyen megfogalmazva, szóval, hogy ez nem teszi szükségesé a közös védelmi politikának a kialakítását. kialakítását. Aztán Pa asszony említette, hogy Észak-Afrikáról is kellene beszélni, és itt, hogyha a Tripoli nyilatkozatról van szó, és ezt támogatja azért, hogy az afrikai eh, béke eh, felépítmény az eh, működjön. Ez azért eléggé <laughs> zavaró, hogy Kadafi lenne most ugye ennek a vezetője. Köszönjük szépen, Lőzing asszony. Ja, ich werde Igyekszem az elnök felszólítását tiszteletben tartani. És itt elsősorban a különbségekre szeretnék kitérni Galtéro úr részletesen tárgyal olyan pontokat, amelyek az előző ülésünkön is felmerültek, de azt hiszem, hogy nem teljes mértékben tükrözi az én frakcióm álláspontját. És csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy itt az alapelvekről van szó, alapfilozófiáról, illetve a missziók helyi értékéről. Néhány kritikus megjegyzésre szeretnék szorítkozni a hatos bekezdésben említi a polgári és katonai missziók bevetését, nem csak az a KBP keretében, hanem katasztrófa védelem esetében is. Ez szerintem nem helyes, ugyanis ez a politika nem egy általános eszköz. Nem lenne szerencsés militarizálni a katasztrófa védelmet. Itt, mint ahogy már megtettem többször, figyelembe kéne venni, hogy milyen kihatásai, következményei lehetnek ennek a 17-es pontban. Egyrészt arról ír, hogy a polgári és katonai együttműködést eh, jobban kéne koordinálni. Én szerintem ez nem megvalósítható a gyakorlatban. A következő kritikám a 10-es, 11-es, 12-es, illetve részben a 13-as bekezdésre vonatkozik, ami a parlament ellenőrzését illeti. Itt gyakran említi azt, hogy hiányos a parlament ellenőrzése, de nem látok konkrét javaslatot, hogy ezt minőségi szempontból, illetve mennyiségi szempontból hogyan lehetne továbbfejleszteni vagy javítani. Az én frakcióm már erre vonatkozóan tett javaslatokat, a nemzeti ellenőrzést a tagállamok részéről is javítanunk kellene, és jó lenne, hogyha a Brok úr nem értene minket félre, ugyanis itt a mi javaslatunk egy teljes információhoz való hozzáférési jogról, hozzá járulási, illetve elutasítási jogról van szó, illetve arról, hogy a nemzeti parlamentek, mint ahogy az EU szinten már lehetséges, a katonai eh, helyszínekre ellátogathassanak. Ez nagyon fontos, eh, hogy egy közös megközelítés megvalósulhasson, és eh, hogy a KKBP és a KVBP más szakpolitikai területekkel is össze ötvöződhessen. Tudom, hogy sok kolléga már eh, tudja, hogy a fejlesztési eh, segély szervezettel kapcsolatosan milyen figyelmeztetések voltak. E, ami pedig a stratégiai tervezést eh, illeti a pénzügyi tervek kapcsán, ez egy komoly hiányosság a KVBP keretében és ez összességében ellentmondásos. És most talán a legsúlyosabb kritikámra rátérnék a strukturált együttműködéssel kapcsolatosan. Itt az anyagban szereplő kitétel egy kis sokkoló számomra. A 28-as pont szerint a tagállamok tagállamokat kényszeríteni lehetne, hogy részt vegyenek ilyen műveletekben, illetve pénzügyileg is hozzájáruljanak. Szerintem ezzel az arányosság elvét teljesen felborítja. És ez nem ellentétes-e a szuverenitás, vagy nem sérti-e a tagállamok katonai kérdésekben érvényesülő szuverenitását? A frakcióm változatlanul meggyőz, meg van győződve arról, hogy itt nem szabad egy közös katonai prioritásról beszélni. Először is értékelni kell a jelenlegi jelenlétek, missziók munkáját missz, Szomáliában, Kongóban és egyebütt, és megvizsgálandó azt, hogy ezeket erősíteni célszerű-e. Köszönöm, és ezzel zárom is. Monsieur Eller. Köszönjük, Eller úr. Elnök úr, itt egy pontot szeretnék a vitában említeni. Amikor a kommunisták és az euroszkeptikusok ellenzik a jelentést, akkor szerintem jó úton járunk. ist, ähm, glaube ich, insofern... Szerintem a jelentés abban a szempontból is nagyon fontos, mert a parlament pozíciója és a mi bizottságunk is nagyrészt egyetért azzal, hogy ami a közvetlen katonai struktúrákat illeti, általánosabb, szélesebb körű védelmi politikának a keretében kell, hogy ez érvényesüljön. Én szerintem ebből a szempontból a jelentés megfelelő a 34-es pontban a műveleti központról van szó. Itt polgári struktúrákról is említést tesz a jelentéstevő. Itt szerintem egy határidőt kéne meghatároznunk. Ez különösen fontos, és von Orden kollégára reagálnék ugyanis a washingtoni tárgyalásokból az jött vissza, hogy az amerikaiak a libiai helyzet kapcsán többször megkérdezték, hogy az európaiak milyen központból fognak eljárni. Tehát mely az a központ, amely operatív felelősséget vállal Líbia kapcsán, és amitől az amerikaiak is elvárhatják, hogy a NATO struktúrában tehát hogy ez a NATO struktúrák keretében valósuljon-e meg, tekintettel különösen Törökországra, mint NATO tagra. És itt figyelme kell venni azt is, hogy közvetett módon észszerű lenne-e, ha Amerika ebben most részt venne. Tehát ezt szerintem pontosabban kéne kialakítani az amerikai és az európai struktúrákat illetően úgy gondolom, hogy itt konkrét határidőket is meg kéne nevezni, tehát a központi, a központtal kapcsolatosan. És még egy kérdés, amiről szerintem szót kéne ejtenünk, az internetes biztonság és az internetes háború kérdése. Az Egyesült Államok egy törvényt fogadott el, ami a kormányt fel szólítja egy éven belül, hogy az EU-val vegye fel a tárgyalásokat egy közös standard vagy normarendszer kialakítására az internetes biztonság kapcsán. Nyilván mi látjuk a pontos struktúrákat, és az Egyesült Államok egy integratívabb megközelítést alkalmazna a polgári és a katonai területen, ami az internetes biztonságot illeti. Tehát meg kellene vizsgálni, hogy ezt a két részt, ezt a két területet hogyan lehet beépíteni az EU koncepcióba, annak érdekében, hogy tárgyalók képesek lehessünk az USA-val. Talán egy bekezdésben ezt, ezzel kiegészíthetnénk a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm minden kollégának, aki hozzászólt, és köszönöm, hogy valóban pontos részeire reflektáltak a jelentésben. Gualtieri úr, akkor az öné. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket, kollégák. Megpróbálok lényegi válaszokat adni. Valószínűleg ezek jó része majd valamilyen módosítóhoz fog vezetni egyébként, úgy gondolom. 38 és 39-es paragraf cikkel kapcsolatban, vagy bekezdéssel kapcsolatban megértem, hogy miért zavarta ez meg önöket. De alapvetően ez a két oldalú felhasznál képesség, vagy felhasználhatóság, Ez egy nagyon fontos aspektusa az európai katonai kapacitásnak. Tehát a kettős felhasználás kérdéséről beszélünk. Nem tudom, nem hiszem, hogy, hogy, megvált, hogy meg tudnám változtatni ezt az álláspontot. Azután, hogy ugye 35-53 a kapcsolatban, hogy a emberi jogokat jobban domborítsuk ki, egyetértek ezzel. Azt hiszem, hogy implicit tett vettem, eh, hiszen a, hm, a, ennek a bizonyos pillérrendszernek a taglalása az elején azt jelenti, hogy hát ez implicit eh, azt jelenti, hogy hogy a jogilag kötelező alap, eh, tehát az EU alapelveit figyelembe kell venni. Ennek a logika mentén ugye ez az emberi jogokra is vonatkozik, de de természetesen aláhúzhatom, vagy kidomboríthatom, és explicitebbé tehetem a, az utalást az emberi jogokra. Most ami a belső és külső biztonságra vonatkozó megjegyzés illeti egyetértek, a 47-es, ugye USA tapasztalatra térnék át. Ezek ugye ténykérdések nem kell feltétlenül imitálnunk ezt a modellt, hanem arról van szó, hogy a biztonsági politikában ugye az USA az egyik legnagyobb játékos, és ők úgy vélik, hogy a biztonság bele tartozik a belső és külső biztonság, hogy úgy mondjam, egy kosárba vétele, és nekünk is ez irányba kéne elmozdulni. Például a kiber, vagyis a, a, a számítógépes biztonságot is be kell venni ebbe. Tehát a belső-külső biztonságnak egy dologhoz kell tartoznia. Tehát a politikailag tudatában kell lennünk, tehát hogy a partnerek és mi mit csinálunk nem tudunk tárgyalni erről annélkül, hogy más politikákkal összene kapcsoljuk ezeket a megfontolásokat. Közös törvényhozási kérdések, és még egy csomó más dolog, ami a belpolitikához is tartozik, amely ami azt, és ez azt mutatja, hogy ezen, ezen dimenziók mennyire összefüggnek. Természetesen kihúzhatom ezt, amennyiben nem tetszik, de hát ez mögötte a ráció. Most ami a 60-as bekezdés, mi is ez? Szomáliával kapcsolatos. Lehet, hogy itt egy módosítóra lenne szükség, 66-osra térek át. Ezt is megerősíthetjük, igen, a nemek közötti problematikát, és nagyon örülnék egy erre vonatkozó módosító indítványnak. Azut, azután az atomsorompó, illetve a leszerelés, erről már beszéltem az elején is. Ez egy bonyolult kérdéskör. Inkább csak egy rituális paragrafust bigyeztettem ide, mert nem akartam ezzel részletekben itt foglalkozni. De ha van módosító, szívesen veszem. Azután elhangzott itt valami Lizákról. Köszönet. Az a együttműködés a titkos szolgálatokkal, igen, erről is volt már korábban szó, a NATO-val kapcsolatos dolgok, ezt is el lehet mélyíteni, és várom, várom, várom tehát a módosítókat. Hogy Popper úr is elmondta, hogy a, a lakosság felé több információt nyújthatunk, ezzel is egyetértek és egyetértek egyéb javaslatokkal is, 18-assal, 21-essel, illetve az afrikai kérdéssel kapcsolatban. Van Orden úr megjegyzésére reflektálnék, konzisztens megjegyzései vannak, nagyon lényegre. Tehát a közös védelmi politikának a szerepével kapcsolatban. Itt sajnos nem értünk egyet. Hát a, ugye a Lisszaboni szerződés minden 27-en ratifikálták, és ez is pontosan abba az irányba mutat, amit én képviselek. Amit a 74-es paragrafusok kapcsolatban mondott, nos, vagyis hogy a franciák visszatértek a NATO vezető testületébe, ez csökkentheti a gyanakvást arra nézve, hogy a transatlanti kooperáció tulajdonképpen mi, milyen hatással is van az európai védelmi politikára. Hát itt is talán az USA és az az európai védelem politika öm, együttműködését tudnánk talán erősíteni ezzel. Ami Tripolit illeti, Hát valóban lehet ezzel aggáljunk, de hát az Afrikai Unió csúcs értekezlete, ugye, ugye, amit Malawi vezet most pillanatnyilag, és Van Rompuy is írt erről, Lehet, hogy probléma az, hogy Tripoliban írták alá, de hát mégis a tartalmával egyet kell értenünk. Fel kell ismernünk, hogy ez az Európai Unió és a, a, az Afrikai Unió közötti úgy, nem pedig az EU és Libia közötti dolog. Az e- Európa és Afrika együttműködése fontos dolog, és ezt támogatnunk kell. Az ott említett dolgok például a Lex jelentésben is pozitív fényben szerepeltek, ugye decemberben fogadtuk ezt el, ugyanezekkel a témákkal kapcsolatban Tehát a Van Orden úr megjegyzései nagyon logikusak, konzisztensek, de sajnos nem értek velük egyet. Más megjegyzések is, tulajdonképpen egyéb megjegyzések is a mi eltérő filozófiánkból fakadnak. Lehet, hogy lehetne egy paragrafust készíteni, amely szó a strukturális együttműködésről szólna. Nem vagyok ellene, amennyiben egyetlen tagállami ö, ö, törvényanyagnak nem volt, vagy alkotmánynak nem mond ellent. Tehát az a lényeg, hogy azért ez a, a fejlődő együttműködési struktúra ne veszítse el a lendületét. Aztán volt egy kérdés, hogy hogyan lehet a külső EU politikát összekapcsolni a civil vagy polgári politikákkal. Ez is fontos. Nos, büszkéknek kell lennünk, mert hiszen a katonai potenciálunkat arra is felhasználhatjuk, hogy a nemzetközi törvényeket betartassuk és az értékeket érvényesítsük. és a ma világában egy hiteles és egyre fontosabb főszereplővé válhatunk. Eszler megjegyzésével kapcsolatban, ugye, hát el, ez egy pozitív jelentés, egyetértünk, és az ön nagyszerű munkájából is merítettem, és örülök, hogy az ön jelentésének köszönhetően ugye a polgár és katonai aspektusok összehangolása, összekapcsolásával kapcsolatban építettem erre, és amit, ami az ő megjegyzése ugye az internetes bűnözése kapcsolatban, vagy számítógépes bűnözés, nos, ez is pontosan arra világít rá, amitől én írtam, hogy új dimenziókat kell beépíteni a védelmi politikánkba, biztonsági politikába, hogy konzisztensebbé váljon és ezt is tehát be kell vennünk a jelentésbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának a határideje március 8-a, és a következő eszmecsere pedig március 15-én lesz az EULEX-el kapcsolatos meghallgatás után. Nos, akkor jön a következő napi rendi pont. És pedig az a vélemény, amely a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta kormányzati ellenőrzési szolgáltatáshoz való hozzáférés részletes szabályozása. Tavaly decemberben az Európai Bizottság a javaslatát megfogalmazta, és már folytattunk egy eszmecserét múlt hónapban, február elején, a bizottság javaslatáról. Kope asszony felvázolta a véleménytervezetének a fő vonulatait, és a különböző frakciók a véleményüket megfogalmazták. 29 módosítót nyújtottak be, és ez a 15 módosítóhoz kapcsolódik, amelyet a véleménytervezet megfogalmazója maga is benyújtott Kope asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak a módosítókat, amelyek nagyon sokat segítettek ebben az eléggé technikai jellegű és nem könnyű jelentésben. Különösen Rajtová asszony szeretné, asszonynak szeretném megköszönni az együttműködést, és e, a végrehajtással kapcsolatos e, e, rendelkezéseket illetően, hogy a közönség hozzáférhessen ehhez a szolgáltatáshoz, a Galileóhoz. Láthatjuk, hogy vannak közös módosítók, eh, amelyek világosá teszi, hogy a bizottságnak kellene eh, ellenőrizni ezt a rendszert, és az igazgatási intézkedéseket megtenni, hogyha a rendelkezéseket megsértik. A tagállamok maguk részéről felelősek lesznek a végrehajtásért és a nemzeti rendelkezések tiszteletben tartatásáért, amelyek megfelelnek a rendeletnek. Ebben a kontextusban óva intünk arról, hogy ha, hogy veszélyeztethetik a rendszert, hogyha nincsenek engedélyezések. Ugyanakkor bárkinek a jogát is biztosítjuk, hogy a döntések ellen fellebbezhessen. Tehát egy monitorő és ellenőrző rendszert hozunk létre, és egy szankciórendszert, egyet az unió és egyet a tagállami szinten, tehát két szinten, és megpróbálunk minden legitim jogot érvényesíteni az érdekelt felek részéről. Azt hiszem, hogy ez egy kiegyensúlyozottabb megközelítést biztosít, és a szubszidiaritást is tiszteletben tartja. Most akkor a módosítókat nézzük. Mint ahogy már mondtam, nagyon sok olyan módosító van, amely azt célozta meg, hogy jó véleménytervezet legyen. Most csak azokra utalok, amelyeket nem tudunk elfogadni, vagy pedig meg kell önökkel beszélni őket. Rojtová asszony módosításával kezdem, amely a 14-es módosító, amely a rendszer finanszírozásáról szól, és azt javasítja, hogy a bizottság megfelelő pénzügyi modellt készítsen erre. erre én nekem nincs szakértem a finanszírozást illetően, és épp ezért nem tudok egy külön pénzügyi modellről szólni, tehát hogy ez megfelelő, de a véleményem az, hogy ez a módosító a bizottság életékességen túlmutat, és épp ezért nem tudom tolmítani. Lözing asszonynak a módosítását illetően a 17-es módosítóval kapcsolatban azt hiszem, hogy nem tudjuk elfogadni, ugyanis az Európai Parlament több többször kifejtette, hogy a Galileo az egy értékes rendszer. Ugyanakkor támogattam a 42-es módosítóját, amely megfelel az Európai Parlament gyakorlatának. A Lisszaboni szerződés egy olyan időszakról is rendelkezik, amelyben az Európai Parlamentnek megfelelő gyakorlatban eljárathatunk. Az egyetlen probléma a 26-os módosítóval van, amit nem tudok elfogadni, mert az arról szól, hogy a, tanács, a bizottságnak tájékoztatni kell a parlamentet és a tanácsot. tanácsot. Butikofer asszonynak a 16-os, 18-as, 19-es és 22-es módosítójára azt akarom mondani, hogy ezek fontos kérdések, tehát nem hagyhatjuk őket figyelmen kívül, és ebben a rendeletben kell ezeket megemlíteni. A 18-as az egyetlen, amely véleményem szerint a, a rendeletnek a jogi nyelvezetével foglalkozó, és ezt lehet támogatni, és a félidős felülvizsgálattal kapcsolatos, a műholdas programmal kapcsolatban. A 19-es viszont nem tudom támogatni, mert nem hiszem, hogy megfelelő néven nevezi bizonyos országokat. Ez inkább politikai nyilatkozat, és ezt szerintem nem kellene belevenni a jogi szövegben és ebben a rendeletben. Ugyanakkor láttam, hogy Lambert úr benyújtott bizonyos módosítókat az ITRE bizottságban, amelyet a jogalkotási állásfoglaláshoz lehetne csatlakozni. Talán ezt a megoldást követhetnénk, ez észszerűbb, és ezért szeretném megkönni a kollégákat, hogy hasonló megközelítést alkalmazzanak. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Rojtova asszony. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla navázat na tu minulou rozpravu a také eh, bych chtěla ocenit vstřícný postoj paní zpravodajky. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni az eszmecserére. Üdvözlem Kopa asszonynak a megközelítését, tehát hogy közös álláspontot alakítsunk ki a szankciókkal kapcsolatban, méghozzá a büntetőjogi szankciókat illetően is a tagállamokban. Jelenleg ez megfelel az EU illetékességének. Nem tudom, hogy a fellebbezési eh, seket illetően közös álláspontot ki tudnánk-e alakítani. Egyetértek a javaslatnak a nagy részével, és örülök annak, hogy Koppa asszony hangsúlyozta, hogy a parlamentnek is jóvá kell hagyni a különböző országokkal való megállapodásokat, és a ö, ö, munkahelyekre való toborzás kérdését illetően is. a biztonsági tanács és a bizottság a kapcsolatos állásponttal is egyetértek. Ugyanakkor a hatos és nyolcas módosítóval kapcsolatban vannak kérdéseim. A kettes cikkbe, kettes bekezdésével kapcsolatban vannak kérdéseim, ami arról szól, hogy a bizottságnak és a tagállamoknak korlátlan eh, hozzáférésüket kell biztosítani a PRS-hez. A jelentéstevő belevette ezt abba, hogy ezt minden tagállamra ki kellene terjeszteni. Szerintem csak azokra kellene, akik kérték a hozzáférést. És a finanszírozás esetében is ezt a kérdést tisztázni kell. Mert hogyha minden tagállamot beveszünk, akkor ez problémákat okozhat nem tudom, hogy a kettes cikknek meg akart változtatni a jelentéstevő a jelentését. A nyolcas módosított illetően arról van szó, hogy a felhasználóknak e, olyan jogi személyeknek kell lenni, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek. Tehát a természetes jogi személyek mellett most kormánytestületeket is hozzá tesszük, de hát azok tulajdonképpen jogi személyek. Tehát lehet, hogy itt hangsúlyozni akarja, hogy belevesszük a kormánytestületeket is, kormányszerveket is, de azt hiszem, hogy itt inkább jogalkotási kérdésről van szó és talán úgy kellene megfogalmazni, természetes és jogi személyek beleértve a kormánytestületeket is, kormányszerveket is. Aztán vannak problémáim a tízes cikkel is szerintem ehhez hozzá kellene tenni, hogy garantálni kell a harmadik országok hozzáférését is, hiszen ez is egy nagyon fontos kérdés. Végül pedig a 40-es módosítót illetően a bizottság a tagállamok segítségével <coughs> javaslatot kell, hogy megfogalmazzon a költségek becslését illetően. Erről már sok kérdés felmerült, és bár igaza van a jelentéstevőnek, szerintem nem itt kellene foglalkozni ezzel a kérdéssel. Hogyha ezt világosá tesszük, akkor előre léphetünk ebben a kérdésben a parlamentben. Konszenzus persze jó lenne elérni, és ezért támogatnunk kellene ezt a módosítót. Itt egy határozatról beszélünk, nem rendeletről. Tehát ez egy eljárásnak az eleje csak. Más módosítók is vannak, amelyekkel, amelyek nyelvi jellegűek. Tehát lehet, hogy csak a cseh fordítással lesznek már problémák. Egyet értek az ALDE módosítóval, különösen amikor egy rendszernek okozott kárról van szó, és szeretnék egy szóbeli módosítót benyújtani, majd ezt leírom. Tehát az a kapcsolatban, hogyha komoly kár történik, akkor az Európai Parlamentet is tudósítani, tájékoztatni kellene. Tehát a rendszert érő károkról van szó. Azt hiszem, hogy a parlamentet tájékoztatni kellene, hogyha valami komoly kár történik. Egyetértek azokkal a javaslatokkal, hogy ezt a rendszert nem lenne szabad katonai célokra felhasználni. Ugyanakkor egyetértek Butikova asszonynal a 16-os módosítóban, hogy a meghatározás nem helyes, hiszen nem csak arról beszélünk, hogy a rendszert polgári célokra használják fel, hanem vannak, akik ezeket az alkalmazásokat felhasználják. Egyetértek a jelentéstevóval, hogy a benyújtott módosítók elsősorban ideológiára, az ideológiai kérdésekre koncentrálnak. És a különböző országoknak a, a álláspontjának a, a felsorolása az nem igazán segít nekünk abban, hogy előre lépjünk ebben a kérdésben. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy nem értünk egyet a katonai felhasználással. És szeretném, hogyha a szövegben ezt is ezt megemlítenék. Köszönjük szépen, mondja az elnök. A bizottság részéről szeretne hozzászólni? Szímen úr. Köszönöm szépen. Meg kell mondanom, hogy én nagy érdeklődéssel olvastam a módosításokat, illetve hallgattam meg a jelentéstevő hozzászólását. Van egy sor módosító, ami inkább nyilatkozat, kinyilatkoztatás jellegű, És végig kéne gondolni, hogy nem inkább a preambulumban lenne ezeknek a helye, sem mint a törzszövegben. De miután a, a katonai célú felhasználás oly gyakran elhangzott, szeretnék emlékeztetni az Önök Bizottsága által már elfogadott állásfoglalásra. A PRS egyébként az öt szolgáltatás egyike, amit a Galileo keretében igénybe lehet venni, és itt azokról a közös minimum standardokról van szó, amiket a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk, és ezen kívül az egyes tagállami hatáskörben a rendszert a bizottság ellenőrzése és a parlament, illetve a tanács ellenőrzése mellett más célokra is fel lehet használni. Szerintem óvatosnak kell lennünk, amikor a 683-as rendeletre gondolunk, ami létrehozza a rendszert, illetve a GSA-val való kapcsolatot. Egyesek nagyobb hatáskört szeretnének a GSA-val kapcsolatosan látni. Köszönöm szépen, ennyi lett volna a hozzászólásom. Köszönöm szépen szépen. Rojtova asszony még kiegészítéssel kíván élni. Köszönöm. Szeretnék valamit kifejteni, talán nem teljesen jött át. Én nem értek egyet, a néppárt nem ért egyet Lőzing asszony azon javaslatával, nevezetesen, hogy a Galileót ne lehessen katonai célra, célokra felhasználni. Mi ezzel nem értünk egyet. Azt hiszem, hogy ez az önök, illetve az álláspontja, ez egyértelmű volt, ez nem volt újdonság számukra. Kopa asszony. Kicsikét összezavarodtam. Köszönöm szépen. Két rövid választ eh, szeretnék adni Rojtava asszonynak. Ami a hatos módosítót illeti, ez nem kíván változtatni azon az elven, hogy csak a, azok a tagállamok, amelyek eh, élni akarnak a rendszerrel, eh, rendelkezzenek korlátlan és eh, folytonos hozzáféréssel. Tehát mindenki, aki részt akar venni, az arra ez vonatkozik. Ha ez nem teljesen egyértelmű, szerintem lesz lehetőségünk ezt átírni, a lényeg az, hogy ez az alapelv. A nyolcas módosítónál, ami a sajátom, én szeretném hangsúlyozni a kormány szerveket. Itt ugyanis pusztán azt hangsúlyozzuk, hogy a kormány különböző részei teljes mértékben felhasználhatják a rendszert. Ezért gondoltam hangsúlyozni ezt a kérdést. Ami a finanszírozást illeti, természetesen ez nagyon fontos, ez egy kulcsfontosságú elem, de nem hiszem, hogy ez a megfelelő helye, ez a vélemény, hogy ezt kifejtsük. És miután nem rendelkezünk elegendő információval, igazából nem támogatom, hogy ez szerepeljen a szövegben. Elfogadom a szóbeli módosítóját a tájékoztatással kapcsolatosan, hogyha a rendszer sérül, ez nagyon fontos. Én három szóbeli módosítót kívánok majd benyújtani, és ezzel egyfajta kompromisszumot megkísérelni. Nem hiszem, hogy itt kompromisszumos módosítókra van szükség, majd ezt a szóbeli, ezeket a szóbeli módosítókat megküldöm a az elkövetkezendő néhány napban. A lényeg az, hogy ez egy kettős haszna, hasznú, kettős célú technológia, ami nagyon fontos. Én elismerem, hogy különféle vélemények vannak itt a teremben, ez teljesen egyértelmű a mi frakciónk részéről. Mi ezen az alapon fogunk eljárni, illetve dolgozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Éler úr. Egy megjegyzésem a hetes napirendi pont keretében még lenne. Sur ce point précis, s'il n'y a plus de... Ezzel a ponttal kapcsolatban nincs több hozzászólás. Akkor a következő ö, szakasz az az AFED-ben március 10-én lesz a szavazás. Köszönöm szépen. Akkor az egyéb kérdések maradnak. Eller úr. Két, egy formális és egy tatami felvetésem lenne. A formálisan kapcsolatosan a szolgálat komoly erőfeszítéseket tett, hogy a különböző nyelvi változatok elkészüljenek. A Galtieri jelentés német változata nyelvi szempontból egyszerűen eh, teljesen elfogadhatatlan és rossz. Eh, úgyhogy itt eh, komoly nyelvi és nyelvtani problémák is vannak, itt az igékről van szó elsősorban. Ami a második pontot illeti, kérem, hogy vizsgálja meg, hogy a napirendre tűznénk-e, vagy el kéne gondolkodni azon, hogy egy vélemény vagy állásfoglalást készítünk az internetes biztonságra vonatkozó jelentéssel kapcsolatosan. Az ITRÉN belül én vagyok az árnyék jelentéstevője ennek a jelentésnek. Ennek vannak bizonyos politikai dimenziói ennek a kérdésnek, tehát szerintem a mi albizottságunknak is állást kéne foglalni ez ügyben. Bien, les deux points sont... Igen, ezek jogosak, ezek a megjegyzések, és a másodikkal a véleménnyel kapcsolatban az AFET elnökségében kell dönteni róla. A koordinátoroknak benyújtottuk ezeket a javaslatokat, és várjuk a válaszukat. Köszönöm szépen! Akkor március 15-én találunk az EULEX Koszovóval kapcsolatban, és és a Glátyéri jelentést újból megbeszéljük. Köszönöm.